Pan Przewodniczący! Az elnök. Good morning, colleagues, please. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák, kérem mindenkit, hogy foglalja el a helyét. Otwieram posiedzenie. Pierwszym punktem porządku dziennego jest oświadczenie... Köszönöm szépen, megnyitom az ülést. Az első napi rendi pontunk az Európai Tanács elnökének eh, nyilatkozata a gazdasági irányításról, az október 28-29-i ülésről. Üdvözlöm az Európai Tanács elnökét, Herman van Rompuy urat, és az Európai Bizottság elnökét, José Manuel Barózót. Jelen van a belga elnökség képviselője is, és több bizottsági taggal. Szeretném megnyitni az ülést, mégpedig Herben van Rompuy, az Európai Tanács elnökének bevezető szavaival. Elnök úr, kedves kollégák! Az Európai Tanács ülése október 28-án és 29-én a irányításra szentelt nagy figyelmet.